napi rendet. Köszönöm. Most következik a szavazás. Első jelentés. Hatala asszony készítette az Európai Unióban tagsággal nem rendelkező országokból érkező támogatott behozatala az emberi védelem név szerinti szavazás. Csak egy szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Köszönöm. Második jelentés, eh, szintén Hautalaszon készítette, az Európai Unióban tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpinget behozatallal szembeni védelem. Egy szavazás, név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Valensza jelentése, EU és Libéria közötti fenntartható halászati partnerségi megállapodás. Itt is név szerinti szavazást tartunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Mátó úr jelentése az EU és Mauritánia közötti halászati partnerségi megállapodás, halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás. Név szerinti szavazás, egy szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Bonánó úr jelentése. Együttműködési megállapodás Koreával a polgári globális műholdas navigációs rendszerről. Név szerinti szavazás, egy szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Következő téma, Tomás Herc úr jelentése új területi fejlesztési eszközök a 2014-20-as kohéziós politikában egy szavazás név szerint megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Gigoldúr jelentése következik. A fizetési mérleggel a szolgáltatások nemzetközi kereskedelmével és a közvetlen külföldi befektetésekkel kapcsolatos statisztikák. A teljes szövegről, illetve az egyes blokkról szavazunk. Ügyrendi kérdés Káver Mikrofon. Köszönöm, elnök asszony. 25 oldalas módosító indítványt nyújtott be tegnap este Gégoldur, de ez csak németül áll rendelkezésre. Talán azért, mert a szavazás lesz majd az Egyesült Királyságban, miért vesszük ki az angolt, mint hivatalos nyelvet itt. Káver úr, azt mondták nekem, hogy az összes módosító indítványt a múlt héten benyújtották, és mindegyiket le is fordították. Én nem értem az ön indoklását kivéve, hogy megjegyzéseket tett az Egyesült Királyságban várható választásokra, ami több mint egy hónap múlva kerül sor. 21-es, 29-es módosító indítvány az egész szövegről mellette, ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Bizottsági javaslat mellette, ellene tartózkodás. Elfogadtuk jogalkotási állásfoglalásról. Név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Jotova asszony jelentése következik. Kohéziós politika az EU hegyvidéki régióiban. Első szavazás, 16-os befektetés eredeti szövegéről részenként. Első rész név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Második rész név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 22-es befektetés eredeti, belekezdés eredeti szöveg mellette, ellene tartozkodik, elfogadtuk. 46-os bekezdés eredeti szöveg részenként első rész mellette, ellene tartozkodik, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene tartozkodik, elfogadtuk. 53-as befektetés bekezdés, eredeti szöveg első rész, mellette ellene tartozkodik, elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartozkodik, elutasítottuk. 56-os bekezdés, eredeti szöveg két részben, első rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk ezt is. 63-as bekezdés, eredeti szöveg mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 68-as bekezdés, eredeti szöveg két részben, első rész mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene tartózkodik, ezt is elfogadtuk. A teljes jogalkotási javaslatról szavazunk név szerint, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Köszönöm szépen. Jó étvágyat! Now we come to the declaration. És most áttérünk a magyarázatra. I will let colleagues leave. Megvárjuk kollégákat, akik távozni szeretnének, mielőtt a magyarázatokra sor, sor kerül. Jó étvágyat kívánok, kérem a lehetőleg gyorsan adják el a termet.